valamint a parlamentnek átutalt kifizetések jövő héten, azaz holnap január 24-én eh, veszik kezdetüket, a jegyzőkönyvet pedig a következő plenáris ülés kezdetére készítjük el. Hogyha senki nem ellenzi, akkor eh, ezt a, a, a jegyzőkönyveket, és ez az itt elfogadott állásfoglalások is megjelennek. Stöldi úr szeretne ügyrendi felszólalást tartani. Igen, köszönöm, elnök úr, két név szerinti szavazást tartottunk. Ma délelőtt, az ebéd előtt szintén csak két név szerinti szavazás volt a parlament. Szabálya az, hogy az idő 50%-ában név szerinti szavazást kell tartani azért, hogy teljes fizetést kapjanak a képviselők. Ez történt most is, kérdezem. It's correct, you have to be present at... Valóban az idő felében jelen kell lenni, ezt jól tudja ezt a szabályt. Nos, kedves kollégáim, a mai ülést ezennel lezárom. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, biztonságos hazautat. Köszönöm szépen, viszontlátásra!